Thank you and uh, welcome to this joint. Üdvözlöm a kollégákat ezen a két bizottság által közösen szervezett meghallgatáson. INTA bizottságuk tagjai vannak itt. A beruházási partnerségről, a transatlanti viszonylatról beszélünk. Az INTA bizottságnak fogom átadni hamarosan az elnökséget, most azonban még svédül szólnék néhány szót. Nagy elvárásaink és reménységeink vannak az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás kapcsán. De óriási félelmek is kapcsolódnak a tárgyalásokhoz. Környezetvédelmi, szociális jogi, munkaügyi vonatkozásban. Sok téma még lebeg, és a válság helyzet kapcsán különösen élesen jelentkezik. Van, aki minden kérdés megoldását megállapodástól várná, mások szerint ez hozza majd csak be igazán a gondokat Európába. Mint európai képviselőknek lehet hatásunk a tárgyalásokra, a megalapodás mikéntjére, és ezért szükséges alaposan megvizsgálnunk az összefüggéseket, azt, hogy mit várhatunk, mitől kell tartanunk, és követeléseinket világosan elő kell adnunk. Jó, hogy ezért így végre sort keríthetünk erre a mostani meghallgatásra, mert pont ezekről a kérdésekről lesz szó. Bent Langének szeretném most megadni a szót, aki az INTA bizottság elnöke, hogy ő is köszönthesse elnöket. Köszönöm szépen, Marita, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Valóban. A foglalkoztatás szempontjából, a szociális normák érvényesülése szempontjából nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk a TTIP megállapodásról. Meggyőződésem, hogy az előfeltételeket jól megteremtettük, a foglalkoztatás várhatóan nőni fog, javulni fog Európában, és a munkavállalói jogok is talán megerősödnek, de azért sok minden múlik azon is, hogy ezeken a feltételeken tovább építkezve mit hozunk létre. És a napokban, a, ezekben az elkövetkező napokban most intenzíven foglalkozni fogunk ezzel a témával, főleg mondom foglalkoztatási munka jogi szempontból. Mert világos, hogy egy kereskedelmi megállapodásnak csak akkor van értelme és haszna a lakosság számára, és akkor fogadják azt el, hogyha a munka körülmények, eh, a munkaerőpiaci helyzet nem romlik, hanem javul általa, és egy modern kereskedelmi megállapodás nem csak kereskedelmi kérdésekről, vám ügyi kérdésekről szól, hanem például a fenntartható fejlődésről is. És ha a TTIP megállapodás tervezetét nézzük, akkor a munkavállalói jogok az USA-ban az EU számára némi kihívást jelentenek. Az USA, USA csak két dokumentumot ratifikált, a gyermekmunka tilalmát és a rabszolgamunka tilalmát a nemzetközi szerződések közül, és a kollektív szerződésekre vonatkozó ajánlások egyikét sem alkalmazza vagy írja alá. De a mai időkben a kereskedelmi szerződést kötünk valakivel, akkor abból már nem hiányozhat a fenntarthatóság szempontja, és azon alapvető normák, elvek sem hiányozhatnak, amelyek eh, napi életünket itt Európában jellemzik. Sőt, azt szeretnénk, hogy jobb normák érvényesüljenek, mint valaha, és kötelező érvényel ezek betarthatók legyenek, és az európai munkavállalói és környezetvédelmi jog, ha szükséges, akkor ugye beruházások révén is érvényesüljön. Ez egyébként erőny is. Az ISDS kapcsán látjuk, hogy sok befektető érdeklődik olyan befektetések, beruházások iránt, amelyek pénzt hoznak, de olyan befektetések iránt, amelyek a fenntarthatóságot, a munkavállalók érdekeit szolgálják, nos, nyilván kevesebben. De ezért harcolunk, és azt szeretnénk, hogy a civil társadalom is a társadalmi normák alkalmazásában aktívabban bevonódjék, Éppen ezért jött létre egyébként a munkavállalói jogok foglalkoztatási körülmények kapcsán sok tanácsadó testület. Tehát bőven van kihívás előttünk, főleg, hogyha komolyan vesszük azt, hogy jó megalapodást szeretnénk kötni. Ezért kíváncsi vagyok most, hogy a bizottság majd mit tár elénk, hogy látja a bizottság az eddigi tárgyalásokat, a foglalkoztatási és szociális normák szempontjából. Örülök annak, hogy Ignacio García Bercero úr körünkben van, aki a főtárgyaló, és hasonlóképpen Corley, Conley Belli asszony is, aki nemrégiben megjelentetett egy tanulmányt a kereskedő megalapodások szociális dimenziója címmel, megvizsgált számos kereskedelmi megállapodást a világban, és így jó rálátás van arra, hogy hogyan lehet jó kereskedelmi megállapodásokat kötni. Ennyit bevezetésképpen. Köszönöm, Marita. Köszönjük mi is. Bent Lange. Én is üdvözlöm körünkben Ignacio García Bercero urat, aki az EU főtárgyalója a TTIP tárgyalásokon, és akkor neki adom meg a szót, hogy a témát bevezesse. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, természetesen nagyon nagy öröm számomra ez az alkalom, hogy önökkel beszélhetek a TTIP-ről, itt elsősorban a jogokkal kapcsolatos, foglalkoztatással kapcsolatos témákat fogom érinteni. Természetesen nem csak a munkaügyi fejezetét fogom itt részletezni a TTIP-nek, hanem holisztikusabban, általánosságban szeretném elmondani, hogy a TTIP-nek mi lesz a kihatása a foglalkoztatásra, a szociális feltételekre az Egyesült Államokkal tárgyaljuk ezt a nagyon ambiciózus megállapodást. A piaci hozzáférés területén van előrehaladás, ez egy pozitív kihatással lehet az európai foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre. Nem lehet megmondani azt előre, hogy egy ilyen kereskedelmi megállapodás mennyi foglalkoztatás munkahelyet tud generálni természetesen, de mindenképpen lesz kihatása. Az Európai Unióban 5 millió munkahely függ az Egyesült Államoktól. A transatlanti kereskedelmet mindenképpen fejleszteni lehet, és ez hozzá fog járulni a munkahelyek teremtéséhez ez egy olyan kereskedelmi megállapodás, amely ambiciózus és kiegyensúlyozott, nem akarok a részletekbe belemenni most, de engedjék meg, hogy néhány főbb irányvonalra rámutassak, ami a tarifákat, a szolgáltatásokat, a közbeszerzést, a piachoz való hozzáférést jelenti, tehát ezekről szeretnék beszélni. Kanadával kötöttünk meg egy megállapodást, amely szintén nagyon ambiciózus, és ugyanezt akarjuk elérni a tárgyalások során az Egyesült Államokkal is. A tarifák 96%-át szinte töröltük Kanadával, bizonyos kényes ágazatokban a gazdaság terén, meg van a szolgáltatásokról szóló megállapodás, amely egy negatív listán alapul, elkötelezettek vagyunk az audiovizuális ágazatban is. A tárgyalásokat a közszolgáltatás terén szintén folytatjuk, és teljes mértékben fenntartjuk a kormányzással kapcsolatos jogokat. Ez egy olyan megközelítés, amelyet fenntartunk a tárgyalások során, és egy ilyen megközelítéssel tárgyalunk az Egyesült Államokkal is. Nagyon nehéz területek is vannak a tárgyalások során az Egyesült Államokkal, figyelembe kell venni a közbeszerzés terén a diszkrimináció mentességet, és természetesen van egy nagy kívása a TTIP-nek, nevezetesen, hogy a megállapodásban a nagyobb jogszabályi kompatibilitást is szeretnénk biztosítani az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Itt két alapelvet kell figyelembe venni, a munkaügyi védelmet, az egészségügy védelme, a környezetvédelmi kérdések szintén részét kell, hogy képezzék a megállapodásnak, és az új jogszabályi alkalmazásnak a megállapodásnak ki kell hatnia a foglalkoztatásra, a gazdasági növekedésre, és jelentős eredményeket várunk a jogalkotás terén is. Néhány példával élnék. Ugye a megállapodásban vannak nagyon jelentős területek, például a gépkocsi export Európából az Egyesült Államokba, a tarifák az Egyesült Államokban nagyon alacsonyak, 2,5%-ot tesznek ki. A biztonsági jogszabályok, a normatív jogszabályok figyelembe vételével kell a gépkocsi exportot biztosítani az Egyesült Államok felé, Éppen ezért a jogszabályok kompatibilitása fontos biztonsági szempontból, e, természetesen a felügyeletet is biztosítani kell itt a kisebb vállalkozásokra vonatkozólag nem kell párhuzamos felügyeletet biztosítani, mert a gépkocsi export biztosítása fontos, csak úgy, mint a gyógyszertermékek, az orvosi eszközök és az élelmiszer termékek exportja szintén. Mind, e, mindennek természetesen a munkahelyek védelme, a munkajogok védelme is kell, hogy egy fontos szerepet játszon tehát éppen ezért a megállapodásban van fejezet a környezetvédelemről, a munkahelyek védelméről, a munkaügyi jogok biztosításáról. Az Egyesült Államoknak szintén van fejezete, mind a foglalkoztatás, munkaügyek, mind pedig a környezeti témákat illetően. Ez a, ennek a megállapodásnak nagyon erőteljesen kell tükröznie a munka, munkával kapcsolatos jogok elismerését. A tárgyalások arról is szólnak, hogy hogyan lehet a különböző különböző nézeteket, véleménykülönbségeket összeegyeztetni, hol lehet javítani a, például a, ezeken a fejezeteken, amelyek a környezettel és a munka ügyekkel foglalkoznak. Ahogy említettem, Kanadával már lefolytak a tárgyalások, a megállapodás már teljes mértékben nyilvános, és tartalmaz ez a megállapodás is olyan fejezeteket, amelyeket tehát a, a honlapon is, az interneten is megtekinthetnek. Az Egyesült Államokkal szintén hasonló megállapodást szeretnénk elérni. Tehát ugyan olyan megállapodást szeretnék, mint Kanadával itt van az ILO képviselője is, nagyon érdekes, érdekel, hogy mit mond majd el erről a témáról, de minden megállapodásban nagyon fontos számunkra az, hogy utaljunk erőteljesen az ILO szabályaira, normáira például a megállapodásban, amelyet Kanadával kütött, kötöttünk, van egy olyan rendelkezés, amely világosá teszi azt, hogy ha ratifikálták vagy nem ratifikálták az ILO konvenciót, mindenképpen fontos az, hogy a jogszabályok, a nemzeti jogszabályok összhangban legyenek a konvenció különböző rendelkezéseivel. Kanada esetére vonatkoztatva bevettük az ILO normáit, a, az ILO foglalkozik a decens munkával, aztán a munkahelyi biztonsággal a mi megállapodásainkban is bevesztük ezeket a rendelkezéseket, és erőfeszítéseket teszünk, hogy ratifikálják azok is a ILO konvenciót, akik ezt nem tették meg. A megállapodásnak egy másik fontos eleme a civil társadalom szerepe. A Kanadával kötött megállapodásban szintén bevettük azt, hogy mind a környezeti, mind pedig munkaügyi témákban legyen egy konzultációs tanácsadói testület, és a fenntartható fejlődésről szóló fejezet alkalmazása is egy jelentős tényező. Úgy gondolom, hogy a megállapodásunk az aktív elkötelezettség szintjén is fontos lehet a civil társadalom részéről. Van egy nagyon fontos kérdés, amelyről el kell gondolkodnunk vezetesen, hogy a civil társadalom szerepét csak a fenntartható fejlődésről szóló fejezetbe vegyük be, vagy más fejezetekbe is, vagy pedig a, a TTIP megállapodásban milyen is lehet a szociális partnerek szerepe, a jogalkotói keret, hogyan lehet megkönnyíteni a kooperációt, az együttműködést a jogalkotók szintjén, a civil társadalom, mm, mm, a az üzleti szféra, aztán a szakszervezetek szintén együttműködhetnek a jogalkotás szintjén. A tárgyalások során nagyon intenzív vitát folytattunk az utóbbi években az Egyesült Államokkal, és a következő tárgyalási fordulón még szeretnénk véglegesíteni a környezetről szóló fejezetet, természetesen ugye a transzparencia értelmében, hogyha egy javaslatról már megvannak a javaslatok, akkor nyilvánossá válik, és a weboldalunkon is megtekinthetik azt. A Kanadával kötött megállapodásban is vannak olyan ö, elemek, amelyek nagyon konkrét javaslatok, és ezek megtalálhatók. Köszönöm szépen, Berszer úr. Most pedig megadom a szót Kuali Kula, Kula, Kulibali asszonynak az ILO képviseletében, és ő, ő majd képeket is bemutat. Igen, egy PowerPoint prezentációm van. Köszönöm a két szakbizottságnak, hogy ma meghívtak. Vezető közgazdász vagyok, az ILO kutatási részlegénél dolgozom. Globalizációval, versenyképességgel, munkahogyi standardokkal, normákkal foglalkozom. A közelmúltban részt vettem egy több éves projektben, amelyben munkaügyi, munkajogi rendelkezéseknek a kereskedelmi megállapodásokban való szerepét vizsgáltuk, különösen a szabadkereskedelmi megállapodásokra koncentráltunk. Ahogyan elhangzott, készítettünk erről egy jelentést, felsorakoztatva a munkajogi rendelkezéseket, amelyek előfordulnak ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokban. Esettanulmányokat készítettünk, és ajánlásokat dolgoztunk ki a follow-upra vonatkozóan. A kutatásunkban egyre inkább az ILO szerepével is foglalkozunk a munkajogi rendelkezések tekintetében, meg előfordulnak az ilyen megállapodásokban. Foglalkoztunk az EU-val és az USA-val, és a TTIP folyamatban ezeknek a rendelkezéseknek a szerepével. Most azokkal a megállapodásokkal koncentráltuk korábban, amelyeket már ratifikáltak. Az előadásom struktúrája következő. Először általános áttekintést adunk arról, hogy hol is tartunk, kétoldalú kereskedelmi megállapodásunkban milyen munkajogi rendelkezéseket találunk, beszélni fogok az ILO szerepéről, elsősorban a munkaügyi standardok eh, kapcsán, és végül eh, beszélek arról, hogy az EU és az USA megközelítésében eh, mi a közös, és az ILO milyen irányítatásokkal tudná tágítani a kereskedelmi megállapodások kereteit. Az első ábrán azt látjuk, hogy munkajogi rendelkezéseket tartalmazó kereskedelmi megállapodások száma hogy alakult 2014-ig. Amióta a kereskedelmi megállapodásokba bevettek ilyen rendelkezéseket, 94 volt az első ilyen év, azóta látjuk, hogy 68 kereskedelmi megállapodás tartalmazott 2014-ben már munkajogi rendelkezéseket. Ez tehát a, össz, az, a szám. Hát elég lehéz látni a szöveget. 2014 óta nagyon sokszor bemutattam már ezt az ábrát. Abszolút számokat mutat, tehát hogy hány darab eh, kereskedelmi megállapodás van hatályban 2010 eh, óta, és ez az összes hatályban lévő kereskedelmi megállapodásnak mekkora százalékát teszik ki, tehát azok, amelyek már tartalmaznak munkajogi rendelkezéseket eh, az Európai Unióban. 2012-ben a munkajogi rendelkezéseket tartalmazó megállapodások eh, aránya, tehát azóta már eh, jelentősen nőtt. Az EU, az USA és Kanada közötti megállapodásokban hagyományosan is voltak ilyen rendelkezések, és azután új szereplők jelentek meg, az EFTA-val, azután Dél-Koreával, eh, Kínával, Csillével között megállapodásokban is már vannak ilyen rendelkezések. Végül még egy ilyen globális áttekintés. A szabad kereskedelmi megállapodások, amelyek tartalmaznak munkajogi rendelkezéseket, a kékkel jelöltük ezeket az országokat, amelyeknek vagy az USA-val, vagy az EU-val vannak ilyen megállapodásaik, és zölddel jelöltük olyan országokat, amelyek nem kötöttek az EU-val és az USA-val ilyen megállapodásokat. 40% százalék a megállapodásoknak az EU-val és az USA-val megkötött megállapodás. Miután elég világosan felvázoltam, hogy egyre több munkajogi rendelkezést találunk kereskedelmi megállapodásokban, és ez nem csak az EU és az USA viszonylatában igaz, hanem az egész világon. Most arra szeretnék koncentrálni, hogy mi az ILO szerepe a kereskedelmi megállapodásokban, különösen a munkaügyi standardok tekintetében. Az ILO szerepét a mandátuma határozza meg, hogy nemzetközi munkaügyi standardokat, normákat tud elfogadni, amelyeket azután a tagállamok fogadnak el és felügyelik a végrehajtásukat. Mindez a három elem is fontos a nemzetközi munkaügyi normák esetében. Az esetek 60%-ában, amikor hivatkoznak a megállapodásban nemzetközi munkaügyi standardra, az ILO 998 deklarációjára vagy a alapvető egyezményeire van hivatkozás. Az ILO mandátuma azt tartom, az, egy előmozdítsa a munkahogyi normák bevezetését, elterjesztését, felügyeletét kereskedelmi megállapodásokban is. Van egy felügyeleti mechanizmus, amelynek keretében az ILO bizottságai jelentéseket készítenek arról, hogy a tagállamok mennyiben felelnek meg a munkahogyi standardoknak, és ez egyfajta monitorozási felügyeleti eszköz. Hogyan vesz részt az ILO a nemzetközi munkahogyi standardok alkalmazásában, a ilyen kereskedelmi megállapodásokban történő alkalmazásában. Láttuk, hogy létezik egy felügyeleti mechanizmus, és ezt már alkalmazzuk. Ez megkönnyíti a nemzetközi munkahogyi standardok alkalmazását, és a kereskedelmi megállapodásokban az ilyen rendelkezéseknek való megfelelés kereteit szabja meg. USA, Kambodzsa és a Kanadával megkötendő CAFTA lehetnek példák, arra, hogy az ILO hogyan segített a partnerországoknak abban, hogy megfeleljenek a megállapodásban szereplő munkahogyi rendelkezéseknek, vagy kapacitásépítésben segítettünk, azután a monitorozási kapacitást erősítettük, és a tripartit folyamatokat is segítettük. Az USA-Kambodzsa kereskedelmi megállapodás elég egyedülálló, a kereskedelmi megállapodások között. Az USA-Kambodzsa textil megállapodás is ilyen, ezt 1998-ban kötötték meg. Az ILO nagymértékben részt vett az ilyen megállapodások kidolgozásában. Külön indikátorokat dolgoztunk ki, a gyár szintjén is figyeltük, felügyeltük a munkaügyi standardok alkalmazását, végrehajtását, ezeknek való megfelelést figyeljük, nyomon követjük a végrehajtást, és utána bejelentéseket készítünk a megfelelésről. Többféle standardok léteznek, és a munkaügyi standardok betartásának szintje ennek a mechanizmusnak a hatására javult és erősödött. Az felügyeleti mechanizmusa azt a célt szolgálja, hogy vizsgáljuk a standardoknak való megfelelést. Itt a döntéshozatalban van és a felülvizsgálatban válaszok, bírósági eljárások működnek, hasonlóan, ahogy az EU is ilyenekkel dolgozik. A fennmaradó időben az EU és az USA legújabb megállapodásával kapcsolatban alkalmazott megközelítésével foglalkoznék, monitorozás, együttműködés, vitarendezés, ezek a fő pontjai Természetesen a még nem ratifikált új legújabb megállapodásról még nem tudok beszélni. A nemzetközi munkaügyi standardokra való hivatkozások, ezek hogyan fordulnak elő az ilyen megállapodásokban? Az ILO 98-as nyilatkozata óta vizsgáljuk ezt, mint fő referencia pontot. Elég világos a különbség a két megközelítésben. Az EU mind a nyolc EU konvenciót ratifikálta, és kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezeket az ILO konvenciókat hatékonyan kell végrehajtani. Például az EU-Korea kereskedelmi megállapodásban kihangsúlyozzák, hogy folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a még nem ratifikált ILO egyezmények ratifikálása érdekében. Az EU és Közép-Amerika megállapodása pedig meg is említi a nyolc legfontosabb ILO egyezményt. Az USA, amely a e, nyolc egyezmény közül kettőt ratifikált, a nemzeti munkaügyi jogszabályok e, fontosságát hangsúlyozza, ezért meg kell felelni az ILO 98-as e, deklarációjának, deklarációjának az USA az egyetlen ország, amely a kondicionalitás elvét is alkalmazza, és több esetben Iránnal, Mexikóval kötött megállapodások kapcsán a munkavállalóknak a szexterületekhez való csatlakozását erősítette, és a diszkrimináció ellenes harcot és az ilyen megállapodások megkötése. Felügyelet és együttműködés. Az EU és az USA megközelítése az elnök asszony félbeszakítja az előadót. Talán kérem, hogy fejezze be, hiszen már túlépte az időt. Még a vitarendezésről hagy beszéljek, hiszen az a legfontosabb kérdés a különbségek tekintetében. Az EU-ban olyan mechanizmus működik, amikor is vannak kormányzati konzultációk szakértőkkel, ajánlásokat, kötelező ajánlásokat dolgoznak ki. Konkrétan hivatkoznak az ILO, mint konzultatív szervezet testület szerepére. Az USA esetében van még egy plusz eljárás, egy választott bírósági eljárás, aminek az eredménye akár szankcionálás is lehet, de ahogy a közelmúltbeli Guatemala eset is mutatja, ez általában nem megy elég messze. Az ILO felügyeleti szerepe Guatemala esetében különösen fontosnak bizonyult. Ez volt, ez egy meghatározó mérföldkövet jelentő eset, mert ez volt az első a munkaügyi eljárás, amikor kereskedelmi megállapodás munkahogyi rendelkezéseiről hozott egy választott bíróság döntést. És a panaszosok az ILO felügyeleti testületeinek a észrevételeit hozták fel érvek, ér, érvül arra, hogy megsértették a, az szakszervezet alapítás szabályát, a kollektív tárgyalások véghez vitelét, és azért a Guatemala, Guatemala esete meghatározó abból a jelenleg Guatemalának még 30 napja van, hogy, napja van, hogy válaszoljon, és utána az USA kormány köteles lesz javítani a munkaügyi standardokon. És mi volt ebben az ILO szerepe? A hagyományos szerepe az lett volna, hogy felügyelje a munkaügyi standardok végrehajtását, de van még két terület, ahol az ILO eh, erőteljesebb eh, szerephez eh, juthat, és talán ez fontos a TTIP tárgyalásoknál is, hogyha segítséget kérnek az ILO összes egyezmények közötti koherencia, és az ehhez kapcsolódó konzultatív mechanizmus tekintetében. A tényeken alapuló kutatás nem csak a foglalkoztat kutatás mennyiségi, hanem minőségi szempontjaival is foglalkozik. Nagyon sok számot látunk, ábrákat, de több elemzésre van szükség arról, hogy ezeknek a munkahelyeknek milyenek a minőségi szempontja, és milyen minőségű munkahelyeket hoznak létre. Erről majd 2015. júniusában adunk ki egy jelentést. Köszönöm szépen. Most Jenkins úrnak adom meg a szót, az ETUK szervezettel, amelynek ő főtanácsosa tanácsadója. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm mindkét bizottságnak, hogy meghívott minket. Mi valamennyi, majdnem valamennyi szakszervezetet képviseljük Európában. Az etuknak kialakult álláspontja van a TTIP-vel kapcsolatban, és az ISDS-el és más témákkal kapcsolatban megvontuk a piros vonalat. A közszolgáltatások garanciája tekintetében örülök, hogy Berszerő úr kifejtette, hogy a bizottság ezek garantálását <clears throat> nagyon fontos prioritásnak tartja, de a SETA megalapodásban látjuk, hogy mégsem sikerült mindent elérni, azóta is viták zajlanak arról is. De most beszéljünk a munka és szociális jogokról. Mi mély, széles körű és végrehajtható munkaügyi fejezetet szeretnénk, és mielőtt belemennék ennek a részleteibe, örülök annak, hogy az ILO képviselője kifejtette, hogy a munkahelyekkel kapcsolatos kutatás minőségi. Nos, a munkahelyek azonban nem feltétlenül minőségiek, és a CPR előzetes jelentése, amelyre a bizottság is alapította saját feltételezéseit, a Computer Board equilibrium modellre épül, amelynek én ugye nem vagyok szakértője, de a Világbank fogta össze ezt a munkát, és a Világbank és a jó munkahelyek összefüggését valamennyien ismerjük. 0,5 százalékos volt a növekedés 10 év alatt, és kimutatták, hogy hol milyen minőségű munkahelyek születtek, és Látjuk ezt egy egyetemi tanulmányból is. Az ILO egy másik kollégája fejtette ezt ki egy tanulmányában, amely pont az ellenkezőt állítja ennek, vagyis, hogy a TTIP szerződés révén munkahelyek fognak megszűnni. És ez egy másik megközelítési modell, amit viszont az ENSZ alkalmaz. Tehát óriási itt a kérdőjel, hol vannak a munkahelyek? Világszervezetek különböző modellek alapján ellentétes eredményre jutnak. Hatástanulmányokat kéne végezni. Állítólag ö, júliusban meg kellett volna jelennie egy szakmai jelentésnek, amely azonban nem jelent meg, tehát továbbra is sötétben tapokat dózunk a munkahelyek ügyében, nem állítjuk, hogy kevesebb lesz a munkahely, de arról sem győzött meg minket senki eddig, hogy több lesz belőlük. Biztos, hogy bizonyos típusú munkahelyek meg fognak szűnni, ez nem kérdés. A bizottság hivatkozik itt a globalizációs kiigazítási alapra, hogy ezzel majd lehet kezelni a helyzetet, csak tudjuk, hogy a globalizációs alap mögött nagyon és egyre kevesebb pénz áll, érthetetlen a működési mechanizmusa, egyesek meg is szüntetnék, tehát ez sem egy megbízható támpont, de biztos, hogy lesz szükség kiigazításra és kompenzációra. Ami pedig a felügyeletet illeti, a szabályozási felügyeletet, ugye tudjuk, hogy a TTIP nem csak piac hozzáférésről szól, tehát ha, ha önök is olyan öregek lennének még én, mint én, akkor látnák, hogy a transatlanti kapcsolatban a DG Trade régóta folytat már, vagy DG Enterprise-nak hívták azt még annak idején, felhajgen biztos alatt, régóta folytat már tárgyalásokat ezekben a témákban, főleg a, a szabályozó hatóság tanács témájában, és azóta sem jutottak sehová. Tehát ezt a szabályozási felügyeletet nem tudom, hogy a, a kereskedelmi megalapodás részeként, vagy azon kívül kéne megszervezni, de biztos, hogy beszélni kéne róla, és biztos, hogy ö, lenne haszna ö, ki kéne egyenlíteni a hasznokat, hátrányokat. Ignációnak igaza van, hogyha lesz szabályozó tanács, akkor abban viszont a szociális partnereknek részt kell venni. A transatlanti gazdasági tanácsnak vannak tanácsadói, transatlanti üzleti tanács is létezik, sőt egy harmadik is, de transatlanti munkaügyi tanács az bizony nincsen az etukhoz hasonlóan, illetve hát van, csak kizárták őt a folyamatból. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a többi szereplőt, a munkavállalókat is lekerültetni az asztalhoz. Nos, visszatérnék a témámra. Mély értelmű megalapodást szeretnénk, tehát nem akarunk gettót. Úgy gondoljuk, hogy a megalapodás fő szövegének kell foglalkoznia a szociális politikával, és ami a befektetéseket illeti, a befektetők felelősségét kell megfogalmazni a befektetői fejezetben, az OECD ö, kimutatása alapján, hogy hogyan működnek a multinacionális vállalatok, nem tudom, hogy a tolmácsok tudják ezt követni az ENSZ iránymutatásait is figyelembe kéne venni a üzleti jogokról. Ezek azok a keretpontok, megállapodások, a világ szintű megállapodások, amelyek kell a megállapodásunknak a főszövegében foglalkozni kell. Beszéljünk most a szolgáltatásokról. Szeretnénk pozitív listát összeállítani arról, hogy milyen munkajogi garanciákat adnak majd a munkaadók, itt nem csak a munkavállalók száma a kérdés, hanem az elvek érvényesülése általában. Ezeket általában lábjegyzetbe szokták szerepeltetni, a munka körülményeket, és országonként szokták őket megfogalmazni. Úgy gondolom, hogy szükség lenne egy minimális elvárás rendszerre, ami egy átfogó kollektív megalapodás bázisát képezhetné. Most nem lesz erről persze időnk, hogy ezt megbeszéljük, de ami a kiküldött munkavállalók kérdését illeti, és ugyan már csak három percem van, figyelemmel kell lennünk az állami közbeszerzésekről szóló 2004-es szabályokra. Ez, ezt is be kell venni a szabályozási felügyelet kapcsán, záradékra van szükség, amely a munkahelyi egészségre hivatkozik a REACH kapcsán. Ignácio is említette, hogy óriási a bürokrácia ezen a területen. Azt is szeretnénk csökkenteni, de ugyanakkor, és ez egy politikai döntés, ugyanakkor a normákat nem szeretnénk alásni. Aztán a vitarendezés kérdésében azt szeretnénk, hogy a munka vállalók által megszokott normális vitarendezés érvényesüljön. És számos különböző van, vannak ezek a dolgok lefektetve. Jó lenne, hogyha ezt egy struktúráltabb, magasabb szintű szinten fogalmaznák meg, ugyanúgy, ahogy a munkaügy és a környezetvédelem kérdését is, ezekben a kérdésekben sem tudok most belemenni persze. Tehát olyan rendszerre van szükség, amely folyamatosan javítja a normákat. Na most az USA-val eleve az a gond, hogy számos alapvető ILO egyezményt maga sem ratifikálta, hogy ezt hallottuk is, Már pedig a végrehajtás szempontjából nem várható, hogyha valaki nem ratifikálja ezeket a konvenciókat, akkor majd a normákat be fogja tartani és tartatni. Tehát szerintünk ennek is benne kellene lenni a kereskedő megállapodásban. És a végrehajthatóság. A CETA-ban, a karadai megállapodásban erőfeszítést tettek minden létező konvenció figyelembevételére, és időtervet állítottak föl. Itt viszont biztos, hogy az USA nem fogja ezeket ratifikálni belátható időn belül, tehát más módszerrel kell majd hozzáállnunk. Lehet, hogy az ILO az ILO lehet ennek eh, a fóruma, ahol ezeket az érvényes konvenciókat, ha más nem informálisan beépítik a szövegbe, de garanciákat szeretnénk. A SETA-ban és az ILO megalapodásokban is szerepel, a coverage kérdése. Kicsit már kifutottam az időből, azt hiszem. Szeretnénk, hogy az európai szociális modellhez valamilyen hasonló modell érvényesüljön, tehát itt is az itt kialakult demokratikus hagyományok és védelmi rendszerek, amelyeket egyébként az EU megállapodásokban mi érvényesítünk is, és a TTIP-ben is. És, és legyen érvényes a megállapodás az államnál alacsonyabb szinten is, tehát nincs értelme Washington és Brüsszel megállapodásának, hogyha utána már Tennessee-ben senki nem fogja a szöveget követni. Tehát legyen végrehajtható. Az USA és Kanada annyiban jól működő rendszerek, hogy kemény szankciós mechanizmus érvényesül náluk. Még pont George W. Bush idején létrejött egy kereskedelmi megalapodás, amelynek végrehajtási kiegészítései is vannak, rendelkezései. Az ENSZ ide vonatkozó megalapodásának hetedik cikkéről most nem beszélnék. A, tehát biztos vannak itt is most amerikai olyan kormányképviselők, akik értik, hogy miért van szükség a kötelező érvényűségre a munkaügyi megalapodásokban is. Mit jelent persze a binding, a kötelező érvényű szó? Ezen is vita zajlik. Szeretném hallani az Atlanti óceán két felén levő felek véleményét. Tudom, kifutottam az időből, de szeretnénk olyan arany szabályokat, amelyek a régiekre épülnek. Van, aki azt mondja, hogy a régi módi obstruktív digitrade-re jellemző szankció ellenes megközelítést fel akarjuk számolni, mondják egyesek. Ezzel részben is egyetértünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Következik Santos asszony a Business Europe részéről képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek megpróbálom most a munkáltatóknak a álláspontját elmondani önöknek. Azt hiszem, hogy fontos azzal kezdeni, természetesen fontos az, hogy jó beruházási feltöteleink legyenek, és az üzleti szféra is és keretei is jók legyenek a Business Europe-ban már nagyon régen foglalkozunk a szociális partnerekkel is. A legjobb üzleti környezet teszi lehetővé azt, hogy új és jobb munkahelyeket tudjunk létesíteni. Egyetértünk azzal, hogy több munkahelyre van szükség, és jobban fizetett munkahelyekre van szükség annak érdekében, hogy több legyen a beruházás Európában is, de Európán és az európai munkahelyekhez kötődjenek az Európán kívüli munkahelyek is. Éppen ezért kell beszélni a kereskedelmi megállapodásról. Business Europe számára ez egy alapvető kérdés. Nagyon fontos számunkra az, hogy egy valódi, egységes piacunk legyen itt Európában. Nagyon sokat beszéltünk az utóbbi időben a beruházásokról, a beruházási politikáról Európán belül, de az energiát is meg kell említeni, ugyanis az európai üzleti szféra számára nagyon fontos az energia szerepe, a versenyképesség, és ahogy látjuk, a piacokat vesztettünk, összehasonlítva az Egyesült Államokkal. Nagyon sok az olyan vállalat, vállalkozás, amelyek jelentős mértékben energiafüggőek, és egész egyszerűen az USA-ban olcsóbb az energia, tehát átteszik oda a vállalataikat. Versenyben vagyunk, sokan Európára kívül, Európán kívül teszik a vállalataikat, áthelyezik a munkahelyeket. Éppen ezért a TTIP nagyon fontos lehetőség annak érdekében, hogy jobb feltételeket kreáljunk a munkahelyek létesítéséhez, a jobb munkahelyek és több munkahely létesítéséhez. A TTIP mm, valószínűleg lehetővé teszi mindezt hogyha egy megállapodásról van szó, és hogyha az üzleti szféra részéről és a Business Europe részéről e, egyetértünk a különböző rendelkezéseivel, Ugye tudjuk, hogy nagyon sok vitánk volt a gépkocsiparral, gépkocsi ágazattal és más ágazatokkal, de a TTIP egy olyan megállapodás, amelyet támogat az üzleti szféra legtöbb szereplője, és ez egy olyan megállapodás, amely pozitív lehet az európai üzleti élet számára, és lehetővé teszi a beruházásokat és a munkahelyek létesítését. Na most, a, ami a fenntarthatósággal kapcsolatos fejezetet illeti, erről már volt szó, az előző felszólalók is elmondták, hogy minden megállapodás nem tartalmaz munkaügyekkel és környezettel foglalkozó fejezeteket a szabadkereskedelmi megállapodásokba egyre inkább beveszik ezeket a fejezeteket a fejlődő országokkal kötött megállapodásokban is. Ennek egy pozitív értelme van, ugyanis a megállapodás ugye a kereskedelemről szól leginkább, javítani kell a kereskedelmet és a beruházásokat megpróbál voltunk már a VTO-val való tárgyalásokon is, már 96-ban elérni sokkal többet, a szociális, környezeti aspektusokat, azok kihatását a kereskedelemre szintén tárgyaltuk. Itt multilaterális megközelítésre van szükség ezekben a témákban is újra kell tárgyalni bizonyos programokat a WTO-val is. Számunkra tehát a Business Europe számára figyelembe kell venni két dolgot alapvetően. Természetesen a szabadkereskedelmi megállapodásoknak tartalmazniuk kell a tehát ezt, ezt a két fejezetet, a munkaügyek és a környezettel kapcsolatos fejezeteket ezek a rendelkezések ugye nem a protekcionizmusról szólnak. Tudjuk azt, hogy különböző környezeti, szociális feltételekben élünk, a világon, mindenhol, Európában is a szociális politika is különbözik. Ne legyünk naivak, hogyha, és ne higgyük azt, hogy a TTIP lehetővé teszi azt majd, hogy mindenhol ugyanazok a szociális normák generálódjanak. Ahogy már elmondtuk, ugye a szociális modellünket nem lehet exportálni, viszont figyelembe kell venni a, azoknak az országoknak a fejlettségi szintjét, amelyekkel tárgyalásban vagyunk. Tehát ez nem ugyanaz a szint mindenhol. Például egy olyan ország, mint Vietnám, egy teljesen más megközelítést szükségle, szükségeltek. Nem ugyanolyat, mint például, hogyha az Egyesült Államokkal tárgyalunk. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásban legyenek specifikus indikációk arra, hogy egy országnak a saját jogszabályait kell alkalmaznia, végrehajtania, csak úgy, mint a megállapodás rendelkezéseit. Ez része a megállapodásoknak, vagy a megállapodások egy részének. A különböző államoknak nem kell megváltoztatni a jogszabályaikat a kereskedelem, a beruházások terén, de minimum szabályokra, normákra szükség van a annak érdekében, hogy fejleszék a kereskedelmüket, hogy nagyobb legyen a beruházások száma. Na most, ami a célt illeti, a teljesen világos, hogy ma más a megközelítés, különbözik a megközelítés az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Ugye, ahogy már hallottuk, az ILO konvenció végrehajtása szükséges a szétát is megemlítették, a decens munka, munkával kapcsolatos feladatokat. Vannak pozitív fejlemények, és ezeket mindenképpen be kell venni a ttip is. Mit tehetnek a vállalatok, és mit kell megtenniük a vállalatoknak? Például egy európai vállalat vállalat szempontjából az image nagyon fontos. Európában ugye tiszteletben kell tartani a szociális feltételeket, a környezeti feltételeket, és azt is, hogy egy olyan környezetben élünk, dolgozunk, amelyeket nem lehet mindig kontrollálni, ellenőrizni. Ugye vannak jogszabályok, sok esetben a vállalatok is csak úgy tudják végrehajtani ezeket a szabályokat, hogy figyelembe veszik azt, hogy mely országban működnek. Mit tehetünk mi tehát? Az az, hogy, hogy a létező jogszabályok korlátozásában ne vegyünk részt fenn kell tartani ezt a voluntarista megközelítést, mert ahogy mondom, nem ugyanazokban a keretekben működünk, különböző kereteink vannak, de meg kell felelnünk az adott állam, ország jogszabályainak, jogszabály keretének, hogy legyen az fejlődő vagy fejlett országban. Olyan rendelkezéseket szeretnénk, amelyek tehát szólnak a környezetről és a munkaügyekről, de nem elég ilyen rendelkezésekkel rendelkezni, azokat végre is kell hajtani. Ezt is szeretnénk. Tehát kötelező, erejű, érvényű rendelkezéseket szeretnénk. De természetesen ugye a guatemalai esetben is láttuk, hogy mi volt a helyzet. Úgy gondoljuk, hogy a konstruktív párbeszéd, az aktív részvétele a civil társadalomnak lehetővé teszik az aktív végrehajtást. A szankciók a véleményünk szerint nem jelenthetnek választ, hogyha a különböző országok normáit meg akarjuk változtatni és javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most kezdődik a kérdés-felelet forduló, de még lesz két-három perces felszólalás. Először Conny Reuter úrtól, aztán Ralf Kampfhöner úrtól. Szolidárt képviseli Conny Köszönöm szépen a meghívást, és hogy a civil társadalom is hallathatja a hangját. Persze mi nem az egész civil társadalmat képviseljük. Az elmúlt két évben egyre többet foglalkoztunk a munkaügyi szabványunk szerepével kereskedelmi megállapodásokban. Seattle-ben tartottunk erről pár éve egy konferenciát. Szeretnénk érzékenyebbé tenni mindenkit arra, hogy ezek mennyire fontos kérdések. Talán jó lenne eh, valami jó hírrel kezdeni. Mi ez a jó hír? Az, hogy szerintünk ez a TTIP-ről folyó vita nem bonyolult. Gyakran beszélünk az exportról, és eh, eh, tulajdonképpen nem nagyon bonyolult ügyről van szó, benchmarkokról, referenciértékekről, indikátorokról. És a legfontosabb indikátor az, hogy a e, szociális standardokat meg kell védeni, az egészségügyi és közszolgáltatások szintjét nem szabad rontani. Valóban történik-e társadalmi előrelépés, javul-e a foglalkoztatás, a munkahelyek minősége, tisztességes munka. Ugye beszélünk arról, hogy fontos a végrehajtás, de hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a munkakörülményeket és mindazt, ami a tisztességes munka tartozik, működik, sikerül majd megőrizni a transzatlanti megállapodás kapcsán. A beruházásokkal kapcsolatos vitarendezés, ugye ez az egyik fő kritikus pont ebben a kereskedelmi megállapodásban is nem szabad itt külön vitarendezési struktúrát létrehozni. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez az egyetlen lehetséges út, akkor talán mondhatnánk valami mást, eh, hogy a beruházók, eh, befektetők hogyan tudnák az érdekeiket megvédeni. Eh, hogy lehetne egy kiegyensúlyozott rendszert létrehozni, ami mindenkinek a jogait meg tudja védeni. A következő kérdés szerintük a titiből ki kéne zárni, a szociális és egészségügyi szolgáltatások kérdését. Nem akarunk itt az Obama ről alkudozni. Mi sok európai országban létrehoztunk olyan egészségügyi rendszert, amivel a társadalmi és egészségügyi szolgáltatásokat megfelelően tudjuk védeni, társadalombiztosítási jogszabályok keretén belül itt az Európai Unióban. Harmadik dolog a pozitív lista megközelítés. Ugye a negatív lista az kizárásra épül, a pozitív lista megközelítés az említett rendelkezések kapcsán már előre jelezne egyfajta olyan jövőbeni fejlődést, ami azt is jelenti, hogy amit ma kizárunk, az nem fog majd egy hátsó kapun, egy kiskapun visszakerülni, és pontosan kijelöljük, hogy azért meg akarunk védeni. Fentartatossági fejezet. Igen, mi is szeretnénk, ugyanúgy, mint a szakszervezetek, ez az ILO, hogy a munkahogyi standardok, szociális standardokat tiszteletbe tartsák az Atlanti óceán mind a két partján. És a jó hír az, hogy itt nincs vita, mi a szolidárnál, mi a szakszeretekkel és a civil társadalomban is, is együttműködünk. Az Európai Parlament és az európai intézmények eddig nem tudtak bizonyítani azt, hogy a szociális fejlődés, a az intézmények jelenlegi működési módjával garantálható. Meg kell nézni az, a benchmarkokat, a foglalkoztatás, a munkahelyek minősége és a szociális közszolgáltatások nyújtása az EU-ban nem szabad, hogy változzon. Köszönöm az SMI Europe képviseletében Ralf Kampfhöner úr él szó. Három percben. Köszönöm. Azért jöttem el, hogy az SMI Europe-ot képviseljem, általában a commerce et eh, képviselem. Az SME Europe eh, az Európai Néppárt eh, hivatalos munkahadói képviseleteit Brüsszelben, kis és középvállalatokat képviselünk. Elmondhatjuk, hogy a KKV-k jelentik nem csak az európai gazdaság gerincét, hiszen az Európai Unióban 20 millió KKV működik, azaz ez 99 korát jelenti a gazdaságnak nagyon sok ágazatban, az USA-ban pedig 28 millió a KKV, akik profitálhatnak a TTIP-ből, és így az munkavállalóik is nyilván profitálnának ebből. Három percen van csak, ezért a néhány szempontra szeretnék koncentrálni. A a vállalatoknak konkrét költségei merülnek fel, például olyan termékeknek, mint a kozmetikumok, itt a tesztelés, a kettős tesztelés költsége a fontos kérdés. Az élelmiszerek, italok esetében ezek a költségek például több mint 50%-ot tesznek ki, és ez ugyanolyan költség, mint például a vám, szükségtelenül veszik ki a gazdaságból a pénzt, a háztartásoknak, a fogyasztóknak is rossz ez. A Center for European Policy Research becslése szerint Európában egy négyfős háztartás évente több mint 500 eurót tudna megtakarítani a, annak következ, a, a TTIP pozitív gazdasági hatásainak köszönhetően. Hogy mondjak valamit a foglalkoztatásról is a kkv kapcsán. Ugye a KKV-k jellemzően olyan cégek, amelyek nagyon jó, ahol nagyon jó a kapcsolat a munkavállalókkal. A mai konferencia kontextusában talán megemlíthetjük azt, hogy a kollektív tárgyalások, bértárgyalások, minimumbérek kapcsán, stb. Európa számára semmilyen veszélyt nem jelentenek a TTIP tárgyalások. De hogyha arra gondolunk, hogy milyen e, meg akarjuk őrizni a standardokat, a lehetőségeket, és hogy milyen nyomás hárul a kis cégeknél dolgozó munkavállalókra, akkor látjuk, hogy az USA és az Európai Unió közötti egyet nem értés kapcsán most ez az utolsó lehetőség, hogy az Atlanti utcán két partján közösen egyezünk meg standardokban. Azt hiszem, hogy az európaiak egyetértenek abban, hogy tárgyaljunk, inkább az USA-val tárgyaljunk, mint a világ más régióival. Tehát összefoglalva, a TTIP nagyon nagy lehetőséget jelent, korrekt tájékoztatást kell adni ezzel kapcsolatban, már most is elég transzparens a folyamat és kérem önöket segítsenek, adjanak támogatást a KKV-knak, hogy a KKV-k és munkavállalóik is hasznot húzzanak ebből a megállapodásból. Köszönöm szépen, kedves kollégák, meghallgattunk sok szakértőt. Most önöken a sor, tegyenek fel kérdéseket, de kérem, hogy rövid, pontos, röviden és pontosan fogalmazzanak, máskülönben nem várhatjuk el a szakértőktől, hogy pontosan tudjanak válaszolni. Kettő perc áll mindenkinek rendelkezésére. Maria Arena kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom betartani az időt. Három témám van, amelyek talán nem is kapcsolódnak a foglalkoztatáshoz, ott az ISDS témája, erről már volt szó úgy gondoljuk, hogy ez egy gátat jelent, egyfajta féket jelent. Aztán ott van az együttműködési fórum, ugye azt mondta, hogy a kettős ellenőrzéseket, felügyeletet el kell kerülni itt a gyógyszeripar területén is, és aztán a kis és középvállalkozások területén. Nem tudom, hogy mi a helyzet jelenleg. Aztán ott van a negatív lista. Mi mindenképpen szeretnénk garanciákat arra, hogy egy normális jogalkotás létezzen Európában az európai polgárok érdekében. Ugye itt hatástanulmányokról is beszéltek, amelyek úgy tűnik nagyon pozitívak. Hogyan értékelik ezeket, és vannak olyan felhangok is, hogy nem is igazán annyira pozitívak ezek a hatástanulmányok, inkább negatívok. Sőt, azt is hallottuk, hogy még tíz évvel ezelőtt azt tervezték, hogy egy millió munkahelyen lesz több az Egyesült Államokban, de ott is csökkent jelentős mértékben a munkahelyek számon, és nem nőtt, és a szociális feltételek szintén rosszabbodtak. Úgy, úgy gondolták, hogy a mexikóiak nak a vásárló ereje növekedni fog, nem, hétszeresen csökkent a mexikói polgárok vá, vásárló ereje. Tehát ha mindezt figyelembe veszük, akkor azt látjuk, hogy nehézségek vannak. Nem ellenezzük a, megoldá, a megállapodást, de ö, szeretnénk ö, valami olyan érveket hallani, amelyek pozitívak. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Miután kevés az idő, két kérdéskörtben szeretnék kérdéseket feltenni. A munkaügyi normák. Az USA nem tartozik azokhoz az országokhoz, amelyek nem ratifikált, nem csak, hogy nem ratifikálták az ILO egyezményeket, hanem masszívan ellenezték, például a közelmúltbeli eset Tennessee-ben, ahol megakadályozták azt, hogy egy Volkswagen járban üzemi tanácsot hozzanak létre. Ilyen kontextusban hogyan lehet az ILO legfontosabb munkahogyi normáinak az érvényesítését biztosítani? és a vitarendezési mechanizmus nagyon határozottan ki kellene építeni, a szakszervezetek megkapnak világos jogokat a beruházó védelem kérdéskörbe illesztve, hogyan néz ki ez a helyzet. A másik kérdéskör, amit érinteni szeretnék, a pozitív hatás. Ugye, ha nő a kereskedelmi volumen, akkor ennek lesznek pozitív hatásai. Ez a e, kiinduló pont a gazdasági körfolyamatokban, ugye pozitív gazdasági hatásokat akarunk érvényesíteni. Ha ebből a feltételezésből indulunk ki, akkor feltételezzük, hogy szerkezetváltásnak kell bekövetkeznie, másképpen ez nem működik. Ez azt jelenti, hogy ágazatok, eh, régiókat ezt, ezt eltérően eh, eh, fogja majd mindez érinteni. A kérdés az, hogy a két oldalon melyek lesznek a, azok a régiók és szektorok, amelyek nyernek, és hol lesznek a vesztes ágazatok, szektorok és hogyan lehetne kiegyenlíteni a nyerteseket és a veszteseket, hiszen Európán belül is már nagyon eltérő fejlettségűek a régiók, és ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk ezt becsülni. Vannak készített a bizottság tanulmányokat ezeknek a hatásoknak a felmérésére, és hogyha eddig nem készültek ilyenek, akkor tervezze a bizottság, adott el már megbízást ilyen tanulmányokra, és ha nem, akkor miért nem? Köszönöm szépen. Jacevicsia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni önnek is, önöknek is az előadást. Nagyon fontos, hogy mielőtt döntések születnek, és mielőtt valóban komolyan belevágunk a ttip kapcsolatos munkának, legyenek ilyen eszmecserék. Néhányan felhívták már a figyelmet arra, hogy megvalósítható normákra, rendelkezésekre van szükség. Ez nagyon fontos, hiszen a papír sok mindent kibír, de mindent leírhatunk, de hogyha valami a gyakorlatban nem működik, akkor az egésznek nincs értelme. Akkor nem is érdemes leírni az ilyen dolgokat. Kérdésem tehát a következő. Meg tudnak mondani, hogy melyek a legfontosabb, kulcsfontosságú munkaügyi normák, amelyeket mindenképpen kellene, hogy a TTIP, ez a megállapodás tartalmazon. E, nevezzenek meg ilyen kulcsfontosságú munkaügyi normákat. Az ETUK képviselőjéhez fordulok. Értékelték Európában a munkaerőpiac működését, ugye. Ehhez kapcsolódik a kérdésem milyen eszközöket kell a vállalatoknak alkalmazni, hogyan lehet őket rávenni arra, hogy biztonságos munkahelyeket hozzanak létre. Hiányoltam, hogy erről nem beszélt. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Valamennyi megszólalásukat nagyon sokféle vélemény hangzott el. Nagyon hasznos, hogy ha ezt a sokféleséget látjuk. Alapbenyomásom az, hogy sokan megelőlegeznének dolgokat, meg kéne várnunk, míg lesz egyáltalán egy megalapodás tervezet, amiről tudunk beszélni, mert túl sok a feltételezés. Köszönöm, hogy az SMI Europe is kifejtette, hogy mennyire hasznos lehet a munkahely teremtés szempontjából a TTIP és a vállalkozások élete szempontjából. Erre nagyon nagy szükség lenne Európában. És az ISDS eh, kapcsán nem, csak a, nem az a kérdés, hogy van-e eh, jogszerűség, hanem az, hogy eh, konkrétan a befektetőknek adunk-e kellő bizalmat, illetve ők nekünk milyenek az ilyen bizalmi kérdések onnan nézve. És uh, ami az ETUK képviselőit illeti és az által elmondottakat, ugyanazt kérdezném tőle, lesz-e a munka normák, munkaügyi normák és a környezetvédelem között egy egyensúly. Úgy néz ki, hogy nem kialakított még, kialakult még az európai mandátum e tekintetben. Köszönjük, Kári asszony kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm valamennyi előadónak érdekfeszítő előadásaikat. Én éppen Dán tűzoltókkal találkoztam, és pont most mesélték el nekem, hogy mennyi gondjuk van, mert egyre több vegyi anyagot építenek be az új épületekbe, és ez a munkájukat különösen megnehezíti. És a bizottságtól most azt hallottuk, hogy állítólag közös vegyi anyag szabályozó jogi keretünk van most már, de hogyan tervezik ezt összhangba hozni a munkajogi feltételekkel, a biztonsági szabályokat mennyiben sikerül majd a jövőben betartani. És Tudom, hogy előre nehézen lehet megjósolni a foglalkoztatási hatásokat, de egyesek szerint ugye 651 millió munkahely vándorolhat el az USA-ba, ha ez benne kis igazság is van, az már önmagában óriási probléma. Van asszony, az én kérdésem a közszolgáltatásokkal kapcsolatos, a közbeszerzésekkel, garanciákkal. Több előadó kifejtette már azt, hogy a negatív listáknak nem sok értelme van, hanem inkább a liberalizációt segítik elő a liberalizációs ötleteket, ha ilyen listákat hozunk létre. Tehát a privatizációnak hatalmas negatív hatása szokott lenni a munkavállalókra, ezt az utóbbi évek egyértelműen mutatják Európa szerte, és főleg a munka minőségére, illetve a szolgáltatások minőségére is negatívan hat. Tehát kéne egy védelmi mechanizmus. A TTIP kapcsán ugye a Trading Services, vagyis a szóló, szolgáltatásokról szóló megalapodás rész, nek szeretnénk tudni, hogy mi a viszony a fő megállapodáshoz, mert eh, tudjuk, hogy korábban volt már ezzel gond, és most újra erőltetik, hogy teljes körű szolgáltatás liberalizáció érvényesüljön nálunk is az amerikai mintára, eh, és ráadásul megfordíthatatlan módon, ugyanis amit egyszer liberalizálnak, azt soha nem lehet többé államosítani, a gyakorlat azt mutatja és nagyon súlyos negatív hatások láthatók világszerte erre vonatkozóan, amikor a szolgáltatásokat ész nélkül liberalizálják, és ezért kérdezem önöktől, és főleg a bizottság képviselőjétől hangsúlyosan, hogy képesek lesznek-e garantálni azt, hogy akár a T-tip, akár a TISA ö, ö, ne okozzon további liberalizációt a közszolgáltatásokban, és a közbeszerzések területén pedig a jövőben is megmaradjon a munkavállalói és munkajogi kritériumok figyelembevétele. Balasz úrnak adok szót. Merci, monsieur le président. Alors, quelques... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésem lenne. Az első az a hatástanulmányok arról, hogy a munkahelyi teremtés hogyan is áll jelenleg, hogyha összehasonlítjuk a jelenlegi hatástanulmányokat a régebbiekkel, akkor van-e egyáltalán egy kritikai hatástanulmány az egész helyzetről? A második kérdés, van valami, amit nem értek hogyha nem az ILO konvenciót nem ratifikálják, akkor hogyan válaszolunk ma arra a kérdésre, hogy, hogy mi van a szociális feltételekkel? Most akkor az európai modellt követjük, vagy az amerikai modellt? Nem értem egyáltalán, hogy mi is a helyzet akkor ezzel kapcsolatosan. A harmadik kérdés egy teoretikus elméleti kérdés a beruházásokkal kapcsolatosan. Látjuk azt, hogy a, hogy a tőke az egyre inkább mobillá válik, viszont a munkahelyek fix munkahelyek. Tehát a munkavállalók szempontjából mi a helyzet, hogyan lehet hatással lenni erre az egész helyzetre? Azt látjuk, hogy hogy tudjuk, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban, mi a helyzet Európában, tehát itt ez egy elméleti kérdés volt. Az ISDS ellenezzük, mi szociáldemokraták, mi a garancia, hogyha fenntartják, megtartják az ISDS-t, akkor például egy multinacionális vállalat szociális normák szempontjából hogyan is tud működni. Köszönöm. Agnes. Köszönöm. Szeretnék két kérdést felvetni. Az egyik a foglalkoztatás növekedése, munkahelyek növekedése melyek azok a régiók, ágazatok, ahol várható, hogy növekszik a munkahelyek száma. Azt hiszem, hogy ez az egész vita nagyon nehéz vita. Itt a panelisták közül kettő teljes mértékben eltérő véleményt mondtak a munkahelyek létesítésével kapcsolatosan. Berszeró urat kérném, hogy kommentálja Jenkins úr, Jenkins úr véleményét, és az Európai Bizottságnak szándéka-e kiadni több hatástanulmányt, például a munkahelyek számának csökkenéséről, hogyha a TTIP nem teszi lehetővé a munkahelyek növelését, akkor egyáltalán miért tárgyalunk? A második kérdésem a munkaügyi normákkal kapcsolatos. Már, már volt egy vitánk az USA képviselőivel, aki azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem tudja ratifikálni teljes mértékben az összes munkaügyi normát, de az USA teljes mértékben megfelel a működésében a különböző munkai, munkaügyi normáknak. Kérdezem, hogy Jenkins úr tud-e néhány példát mondani azzal kapcsolatosan, hogy ha nem ratifikálja az Egyesült Államok ezt a konvenciót, akkor egyáltalán hogyan lehet majd biztosítani a végrehajtását a megállapodásnak, és egyáltalán nem kellene esetleg nyomást gyakorolni arra, hogy ratifikálják a, ezeket a normákat, Persze úrtól kérdezem, hogy egyáltalán a tárgyalások során miért nem prioritás, vagy prioritás -e például a ratifikáció. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm, hogy megszervezték ezt a rendezvényt, de ami miatt nem vagyok nagyon lelkes, őszintén szólva, az az, hogy nagyon sok negatívumot hallunk. Itt egy listát írtam a TTIP hátrányairól. Ez sokkal hosszabb ez a lista, mint amennyi pozitívumot hallottam ma. Meg vagyok győződve arról, hogyha csak negatívumokról beszélünk, akkor a ttip a tárgyásokat nem lehet sikeresen lezárni. Egy dolgot említenék, ami különösen feltűnt. Mindig új munkahelyek létesüléséről beszélünk, és szinte már defenzívába szorulunk. Igen, a TTIP munkahelyeket fog teremteni. Az is fontos, hogy meg tudjuk-e őrizni a TTIP mellett a munkahelyeket. Nem kellene arról vitatkozni, hogy mennyi munkahely vész el, hogyha kudarcot vallanak a TTIP tárgyalások. Ugye képviselték a szakszervezeteket is ebben a teremben. A munkahelyeket meg lehet őrizni, vagy 5-10 múlva már arról fogunk csak beszélni, hogy Ázsiába elvándoroltak a munkahelyek. Erről is kellene beszélni. Mondjuk ki, tehát világosan, ha csak negatívumokról beszélünk, akkor a TTIP kudarc lesz. Még heten kérnek szót, és le is zárom most a hozzászólások listáját. Köszönöm szépen. Egy egyszerű kérdésem van. Tudjuk, hogy ez a megállapodás a nem tarifális jellegű akadályokat is lebontaná. Úgy mond, szeretnénk tudni, hogy ez a megállapodás nem fog -e gátat jelenteni a szociális, az egészségügyi normák terén, vagy ezt kiveszik a megállapodásból, pedig ezek nagyon fontos dolgok. Hogyan lehet a kereskedelmet fejleszteni a tippel? beszélt az EU-Kanada megállapodásról, ennek több mint ezer oldala van. A munkaügyi fejezetnek azonban öt oldalas mindössze. Hogyan lehet garantálni tehát akkor ezeket a jogokat, és milyen akadályokat bontanak le? Ugye beszélünk a gépgyártás iparral kapcsolatos problémákról, aztán arról, hogy sok új munkahelyet fognak létesíteni. Köszönöm. López asszony, López Mireiro. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalóknak a beszámolókat, az előadásokat. Szeretnénk tudni mindenek előtt azt, hogy ez a megállapodás mennyire lesz hasznára a munkavállalóknak. Az amerikai munkavállalók ugye már nagyon sok munkahelyet vesztettek, de egyáltalán az európai munkavállalókra is milyen kihatással lesz. Vannak kérdéseim milyen gazdasági modellt vesznek alapul, olyan ágazatokra vonatkoztatva, amelyek már veszteségesek, vagy kevésbé versenyképesek. Nagy az infláció, sok a munkanélküli, hogyan tudnak a munkanélküliek újra munkába állni, találnak-e munkát? A megállapodások tárgyalása során ugye a garanciákkal is kell foglalkozni, ezek nagyon is korlátozottak, pedig nekünk termelésre és beruházásokra van szükségünk. Ott vannak a multinacionális vállalatok, a szakszervezet szerepe. Ugye azt mondják, hogy az Egyesült Államok ugye nem ratifikált számos konvenciók, beleértve az ILO konvenciót, a kollektív szerződések területén is problémák vannak, 70 szöveget, dokumentumot nem ratifikáltak, és így tovább. Tehát, hogyha nem ratifikálja az Egyesült Államok ezeket, akkor miért nem gyakorolnak nyomást rá? Miért nem követelik ezt? záradékban. Köszönöm. Marin. Ça doit être Monsieur Martin. Nem, Martin úrról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én szeretnék visszatérni egy mondatára a Business Europe képviselőjének. Ugye azt mondja, hogy a civil társadalom megoldhatja a konfliktusokat. Most a civil társadalom, az Európai Parlament, a szakszervezetek teljes mértékben kívül állnak a tárgyalásokon. Tehát nem értem akkor ezt a megállapítást. Az utóbbi időben találkoztunk a bizottság delegációjával, amely tárgyalásokat folytat az amerikaiakkal, és ez a delegáció is beismerte azt, hogy lesznek vesztesek és lesznek nyertesek. Kik lesznek a vesztesek? Ugye beszélünk modellről, európai modellről, az amerikai modellel szemben. Mindaz, ami az Egyesült Államokban történik, az NGO-k terén, vagy a vízgazdálkodás terén azt látjuk, hogy mindez ellentmond az általános érdekeknek. Most a TTIP megint csak egy, egy rohanás lesz az, az arany, arany megtalálására, vagy mi lesz? Mi, mi a tét? Az európai modell fog nyertes lenni az amerikai modellel szemben? Vagy pedig nem? Európa a saját szociális, fiskális és környezeti normáit fogja rákényszeríteni Euró- az USA-ra? Köszönöm. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a foglalkoztatási bizottság szerepét illeti, az nem csak az, hogy a munkavállalók védelmét lássa el, vagy azzal foglalkozzon, hanem munkahelyeket is teremtsen. Ugye itt 20, 20 millió KKV-ről hallottam, és azt is tudjuk, hogy az új munkahelyek 80%-át a KKV-k létesítik. Tehát a célja a TTIP-nek az az, hogy liberálisá tegye a kereskedelmet, hogy az akadályokat bontsa le, hogy a piaci hozzáférést tegye lehetővé, és hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez, a munkahelyek létesítéséhez. A mi polgáraink jelenleg félrevezettek, és, nem, és félreinformáltak. Én több száz e-mailt kapunk, kapok azzal kapcsolatosan, hogy ugye mi már a TTIP-ről szavazunk. Hát még a szöveg sincs meg, a, talán jövőre lesz meg. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a tényeket vegyük alapul, és a félreértéseket tisztázzuk itt ne az emóciókra, az érzelmekre alapozzunk, mert ez nem tényszerű. A különböző szervezetek, például az Egyesült Királyságban a Nemzeti Egészségügyi Szervezet számára is fontos az, hogy, a, a, hogy tényszerű legyen ez a munka, mert ugye nagyon is érzelmi alapon állnak a témához, és ugye azt mondják, hogy sokféle veszély létezik, és én szeretném tudni itt az előadóktól, megköszönve a, az előadásokat, hogy hogyan lehet mindezt kezelni. Köszönöm, Evelin. Köszönöm szépen a kereskedelmi megállapodás valami józan dolog, valami eredménye jár. Itt ebben a szakbizottságban persze elsőben a munkahelyekről beszélünk. Bertier úrtól, úrtól kérdezem, mi a helyzet az adatbázisokkal? Pozitív adatokat szeretnénk arról, hogy hány munkahely lesz, és engem az is érdekelne, hogy milyen adatokra alapozzák a megállapításokat a NAFTA megállapodás után jött a nagy kiózanosodás, kiózanodás, és a munkahelyek minőségéről is beszélnünk kell, különbséget kell tenni a minőség tekintetében, és jövőt perspektívikus és minőségi munkahelyekre ké kell átalakítani a nem minőségi munkahelyeket. Koli mondja, eh, önökhoz fordulok. Vannak-e konkrét példák, pozitív példák olyan megállapodásokról, amelyben munkavállalói részvételi és egyéb normák szintje nőtt? hiszen ugye mondhatjuk azt, hogy ugye épp hogy csak meg tudjuk védeni a munkaügyi normáinkat, és ezzel kapcsolatban azért jó lenne valami pozitívumot is hallanánk, hogy javulnak -e ezek a normák. Minor asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallott hallottam eh, Marvi eh, eh, Kolibali asszonytól egy <laughs> történetet, és azt mondtam le, hogy az ILO normák inkább így felhigulnak majd. A Business europe nagyon tetszenek a jelenlegi javaslatok, semmit nem akarnak változtatni a munkajogok tekintetében. Jenkins úr, az ETUK képviseletében azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy vannak apró problémák, de ezeket meg lehet majd oldani, és valószínűleg ismeri az OECD jelentését, amely beszámolt arról, hogy a NAFTA megállapodásnak milyen káros hatásai voltak Észak-Amerikában a foglalkoztatásra, egyebekre. Jenkins úrhoz fordulok. Eh, tehát miért nem ismeri el, hogy ezek a szabad kereskedelmi megállapodások veszélyeztetik a eh, munkahelyeket, a munkajogot, a eh, szociális jogokat és sok mást is? Mi a Péter? Köszönjük szépen. Mi a Péter? Örülök annak, hogy az export felé nélkülhetnek, ez az egyik fő cél, de hogy több munkahely lesz a több kereskedelemből, azt nem tudjuk, és pláne nem, hogyha közös minden szabály, közös minden eljárás. Mi történik itt még? Sokkal jobban akarjuk szabályozni a piacokat? Önök szerint az ISDS segíti -e egyáltalán a kis és középméretű vállalkozásokat. Állítólag 8-30 millió ilyen van, és vagy pedig továbbra is az államokon keresztül zajlik majd ezek, ezen vállalkozóknak a támogatása úgy, ahogy. És az ISDS kapcsán felmerültek-e új gondolatok? Hakini asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az elnökségnek a különböző véleményeket. Írországban, ahonnan én is származom, mi az USA-val sokat kereskedünk, és ennek köszönhetően helyreállt a gazdaságunk, de ö, hallom én a, a kollégáktól, hogy a kereskedő megalapodásnak milyen pozitív vagy negatív hatásai lehetnek. Önöknek vannak modelljei, specifikus modelljei, mivel elemzik a növekedést és munkahelyteremtést. De azt tudjuk, hogy léteznek más modellek is. És nagyon múlik a modellválasztáson, hogy milyen eredményeket kapunk és milyen számokat. Önök azt mondják, hogy ennyi meg ennyi új munkahelyet fognak teremteni. Ebben a kontextusban azonban most ugyan igaz, hogy az USA-ban alacsony a munkanélküliség, de azt is látjuk, hogy milyenek a munkahelyek, és milyen munkahelyek jöttek létre 2008 óta. Tehát vizsgálnak-e más modelleket, és hajlandók-e olyan modelleket is elemezni, amelyek a minőségre is figyelemmel vannak, nem csak a mennyiségre. A második kérdésem Kalia asszonyhoz szól. Az jó intézkedésekkel koherenciát kéne biztosítani, de van-e az ilónak jelenleg ö, ilyen keretrendszere, kohéz, ö, koherens rendszere, amit lehetne alkalmazni. Utolsó kérdésem pedig Jenkins úrhoz szól, az ETUK részéről, aki az ISDS-ről beszélt. Én magam is foglalkozom ezzel sokat. Önök azt mondják, hogy meghúzták a piros vonalat. Mi a véleménye Szetáról? Láttunk ö, ö, olyan cégeket, amelyek az ISDS-t alkalmazták egy meglévő kereskedelmi megalapodásra, és ö, ha ez most a szetához hasonló keret, mint amiről beszélünk, akkor, akkor mennyiben vihető át a szerzett tapasztalat? Juncker és kollégái azt mondják, hogy Nincs szükség eh, komoly jogi bonyolításra, mint az ISDS kapcsán, de akkor lesz-e önöknek, nekünk ráhatásunk a tárgyalásokra? Utoljára, de nem utolsó sorban, Judok asszony, ugye az arany normáról szólva, a szociális normákkal kapcsolatban két kérdésem lenne. Sok vitánk volt már a kanadai a megállapodás kapcsán ezekről, hogy hol van az arany középút, főleg fejlesztési értelemben. A CETA az EFTA alá került, a NAFTA pedig társ megállapodás, vagy egy szinten levő megállapodás a a minimum bérről szóló szabályokkal, a CETA erről nem szól, és plán nem szól a kötelező munkaügyi szabályokról. Ha a ceta használjuk a TTIP számára modellként, akkor hogyan sikerül majd a föderális szint alá ö, jutva érvényesíteni a kollektív szerződések európai rendszerét? Ami pedig az aranynormákat a munkajogi értelemben illeti, nyilván a lehetséges legjobb világokat, világot próbáljuk kialakítani, de a befektetési fejezet kapcsán ön átugrott egy részen, amit én most szeretnék emlékezetükbe idézni, hogy van egy fejezet a befektetők védelméről. Ha azt akarjuk, hogy nőjön a befektetők bizalma piacaink iránt, akkor a befektetők védelmét és ezeknek a kritériumait pontosan meg kellene fogalmazni. A kereskedelmi megállapodásban az EBS normák alapján. A T T-tip lehetőséget adna arra, hogy ezen a területen is arany normákat teremtsünk. Köszönjük szépen! Nem vettük észre Lambert asszonyt, megadom még önnek röviden a szót. Köszönöm szépen! Nyilván fáradt benyomást keltek talán, ezért is nem látnak. Én a szociális dimenzióra ö, szeretnék visszatérni. Mi szociális bizottság is vagyunk, ugyebár nem csak foglalkoztatási, és a egyik legnagyobb foglalkoztatási terület az Európai Unióban. Az egészségügy, és persze az egészségügy önmagáért vonulóan is fontos. Ha most a szetát nézzük, ahol birkóznunk kell a benchmarkokért, hogy mi legyen ez a minimál norma, ami a tendereztetésnél, a piacnyitásnál érvényesül. Na most ö, valóban, ha már liberalizáltunk valamit, nagyon nehéz visszalépni. Az Európai Uniónak óriási gondot okoz, hogy az általános érdekű szolgáltatásokat egyáltalán definiálja. A saját szolgáltatás irányelv területén még mindig nem világos, hogy van-e egyes területeken szabályozási monopólium az EU-nak meg tudnák-e magyarázni esetleg a bizottság nekünk azt, hogy a szolgáltatások miért vannak a TTIP-en kívül önnek szerint? Mert a definíciók nem fedik le a szolgáltatásokat kellőképpen, és nagy megkönnyebbülést jelentene, ha valóban sikerülnek kivenni a tétiből a szolgáltatásokat úgy, ahogy vannak, és nem azon kéne vitatkozni, hogy mennyire kockázatos őket bevinni, vagy biztonságban vannak-e, hanem külön kezelni őket. Köszönjük szépen, világosságot kéne egy teremteni jogi értelemben. Köszönjük szépen. Most visszaadom a szót szakértőinknek. Először is Ralfnak. Hozzá is sokan tettek fel a kérdést. Légy rövid, tömör. Köszönöm szépen. Kumpler veszi asszony kérdésére válaszolva. Az európai cégek mindig támogatták a bilaterális kereskedelmi megalapodásokat, hiszen ezek az EU kereskedelmi politikáját egészítik ki, és befektetői védelmet is adnak, nélkülük nem is lehetne egyes országokkal kereskedni, amelyek egyébként az 50-es évek óta összesen 1400 kereskedelmi, bilaterális kereskedelmi megállapodást kötöttek velük, és ezek a megállapodások de facto jelentik a befektetők szabályozási környezetét, tehát a bilaterális megalapodásoknak is óriási jelentősége van a bizalom szempontjából, és ebben az értelemben a TTIP tárgyalások nyilván előremutatóak. Másik megjegyzésem, ha a mai vitát nézzük, az a benyomásom, hogy sokan a TTIP-et szűk keresztmetszetben vizsgálják, nem teszik tág kontextusba. A, ma már a kis és középméretű vállalkozások is nemzetközileg működnek egyre inkább, és a TTIP hatalmas lehetőséget adna ilyen irányban a kis és középméretű vállalkozásoknak. Még nem mondhatjuk azt, hogy verseny lenne az európai és amerikai oldal között. Mindkét fél aggódik a szociális rendszerek aláásása miatt, illetve amiatt, hogy az USA-ban nem is léteznek feltétlenül ezek a normák. Mindig a munkahelyekre gondolunk, a számukra, de nem gondolunk arra, hogy mely ágazatokban jönnek létre, szűnnek meg, és milyen a minőségük. Erre jobban oda kéne figyelni. Nem csak ipari munkahelyek léteznek, nem csak kutatási munkahelyek léteznek, és számítás technikai munkahelyek, hanem nagyon sok munkahely létezik az egészségügyben például, az általános érdekű szolgáltatásokban. Tehát ezek nem nem marginális dolgok. A Caritas diakoni Németországban a legnagyobb munkaadó. Tehát a szociális gazdaság az 12%-át adja a munkaerőpiacnak. Tehát ezzel a megalapodással azt kockáztatjuk, hogy ezeket a hatalmas munkaadókat hozzuk nehéz helyzetbe, és pont akik közérdekű szolgáltatásokat biztosítanak, azoknak lesz nehezebb a helyzete, pedig Európában ez jól működött, és keveset beszélünk a foglalkoztatás és a szolgáltatások minőségéről, mindig csak a mennyiségről beszélünk. És itt nem csak Amerika okozza a gondot, hanem magunknak is meg kell fogalmaznunk, hogy a kockázati tőkealapok Írországon keresztül, az Egyesült Királyságon keresztül megpróbálják ezt az ágazatot is felvásárolni, alásni azt, Ezeket mindenképpen külön kell kezelni, a közérdekű szolgáltatásokat, egészségügyet feltétlenül külön kell kezelni. Számtasz Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy volt egy kérdés, amelyet nekem szántak, a civil társadalom és a szakszervezetek szerepéről. Ezzel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy már létezik egy monitoring csoport, egy tanácsadói csoport. természetesen nagyon sok mindenen lehet javítani, de ezekben a csoport csoportosulásokban már foglalkozunk ezekkel a témákkal a civil társadalom szintjén, ami pedig a civil társadalom részvételét illeti a szakszervezetekben és a tárgyalásokon. Nincs sok információm ezzel kapcsolatosan, a transzparenciát biztosítjuk, és úgy gondolom, hogy van részvétel, tehát a részvétel létezik, Nagyon sok vita volt arról, hogy, hogy minőségi munka, munkahelyek száma, a NAFTA hatása, kihatása. Ne felejtsük el azt, amikor a naftáról beszélünk, akkor olyan partnerekről beszélünk, amelyeknek ugye különböző a fedettségi szintje, itt Kanadáról, az USA-ról és Mexikóról beszélünk. Van két olyan partner, amely hasonló fejlettségi szinten van. A naftát több mint 20 évvel ezelőtt írták alá, most itt új megállapodásról van szó, új területekről, a kontextus teljes mértékben különbözik, tehát nem a régi múltbeli modellt vesszük át, de nem lehet még értékelni a jövővel kapcsolatos dolgokat. Most milyen típusú munkákat fog majd generálni a TTIP? Hát erről természetesen lehet beszélni, de ahogy már mondtam, és megismétlem, ez egy olyan megolda, megállapodás, amely a különböző ágazatokat is, ra is kihathat és támogathatja. Köszönöm. Tom. Köszönöm szépen. Számos kérdés volt, a legközvetlenebb az, hogy miért nem állunk szembe a TTIP-el, miért nem ellenezzük. A SETA ellen voltunk, már a beszámolomban is elmondtuk, hogy ott van a vörös vonal, az ISDS, hogy meg kell erősíteni a munka, munkaügyekkel kapcsolatos fejezetet azt hiszem, hogy nagyon érdekes a kapcsolat a SETA és a TTIP között. Ignácio is elmondta, hogy a munkával kapcsolatos fejezetet egy, egy, egyfajta matrixnak tekinthetjük, és a konzultáció arról is folyt, hogy mi az, amit a SETA fajta megállapodást tartalmaz, és mi az, amit ez a megállapodás. Nem a kereskedelem ellen vagyunk, nem azt ellenezzük, a legtöbb európai ország fejleszteni akarja a kereskedelmet, és folynak a tárgyalások, de ott vannak a normák. És amikor, ha normákról kezdünk el beszélni, akkor mindez már politikaivá válik. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon magas szintű normákra van szükség. A REACH irányelvel kapcsolatosan, ugye, hogyha az amerikaiak elfogadnak valami olyat, mint a REACH Amerikában, akkor meg lesz a transatlanti REACH norma keretrendszer, de, és akkor végre kell hajtani, alkalmazni kell a, ezeket a normákat. Aztán ott vannak a nanotechnológiák, hogyha ebben a témában is nagyon magas szintű normáink vannak, akkor erről is tárgyalhatunk. Aztán az ILO-val kapcsolatos kérdés, én nem akarok részletesen belemenni ebbe, de 8 ILO norma van, létezik a különböző területeken, a munkaügyek, nem diszkriminációmentesség, és így tovább. Tehát ezeket az 1999-es nyilatkozat fedi le, és az ILO képviselője itt majd több dolgot is elmondhat ezzel kapcsolatosan, de vannak olyan ILO normák, itt van a teljes lista, Peter Mendelssohn is foglalkozott ezzel a foglalkoztatási főigazgatóságról. Tehát, ahogy mondtam, a félreinformáció és a tényszerűség kérdését illetően. Ugye egy demokratikus döntéshozatali rendszerünk van, de az átláthatóság, a transzparencia és a kommunikáció között különbség van. A tanácsban, a bizottságban nem a transzparenciát, hanem inkább a kommunikációt teszik előre. A legutóbbi szociális csúcsalálkozón Barózó úr ugye eh, elmondta, hogy nézzék meg ezt a megállapodást, a beruházási fejezet tökéletes, kiváló, kiváló. Na most eh, mindez tényszerű, vagy kommunikáció kérdése, Természetesen mi a transzparenciát előtérbe helyezzük, de ott van Malmström asszony, az átláthatóság kérdése az ő DNS-ében van, nagyon sokat beszél erről. Tehát egy genetikai dolog nála, hogy beszéljen a transzparenciáról, az átláthatóságról. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót. Koli asszonynak nagyon sok kérdést kapott az ILO-val e kapcsolatosan. Igen, nagyon sok kérdést kaptam, de a legtöbb kérdés a ratifikációval kapcsolatos, a ratifikálással kapcsolatos, az ILO e konvenció ratifikálásával kapcsolatosan. Ugye ezt a nyomon követő mechanizmusok kérdése is felmerül 98 óta. 98-ban született meg a nyilatkozat, és azóta foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Vannak más kommentárok is, amelyek elhangzottak, nevezetesen hogyan lehet a megfelelően biztosítani az ILO eszközöket, a normákat végrehajtatni. Ami a tisztességes munka agendáját illeti, az ILO-nak ugye vannak eszközei, mellesleg nyolc alapvető munkaügyi dokumentuma van, ami a tisztességes munkával kapcsolatos deficitet illeti. Azok az országok, amelyek ezekkel foglalkoznak, ágazati, szektoriális szinten foglalkoznak olyan területekkel is, ahol deficit van ezen a téren, ahol a normákon javítani kellene. A, megá- a kereskedelmi megállapodás lehetővé teszi, megnyitja az utat, tehát ezen problémák megoldására, és olyan mechanizmusokat kell végrehajtani, használni, amelyek a jó gyakorlatokon, a bevált gyakorlatokon alapulnak, a munkaügyi normák terén is. Ugye itt a félreértések, félreinformáció, a tények kérdése is felmerült. Vannak ex ante hatástanulmányok, és jó lenne, hogyha ezek rendszeressé válhatnának, tehát rendszeresek lennének az exante elemzések, hatástanulmányok. Természetesen a monitoring és a végrehajtói mechanizmusoknak is erőteljesebbeknek kell lenniük. Néhány példát ugye a beszállom, beszámolomban már hoztam azzal kapcsolatosan, hogy hol is javult a helyzet, hogy a ratifikálás feltételei hol javultak, hogy hol javultak a normák, a normakeretek. Vannak tanulmányaink azzal kapcsolatosan is, hogy mik az eredményei az USA-Kambodzsa megállapodásnak. Ahogy mondtam, a koherenciával kapcsolatosan az ILO eszközök koherensek, és a beszámolomban is ugye elmondtam, hogy koherencia kell a megállapodásban is az ILO eszközök számára nagyon nehéz a különböző normák monitoring rendszerét biztosítani. Sok esetben nehéz a konszultációt, a tanácsadást biztosítani, és ellenőrizni azt, hogyha esetleg megsértették a szabályokat. Köszönöm. Nagyon fontos tanácsokat hallottunk. Ignáció. Köszönöm. Nagyon sok kérdést intéztek hozzám, talán megbocsátják nekem, hogyha némelyikre esetleg nem válaszolok, vagy elfelejtek egyet-kettőt, mm, arra fogok törekedni, hogy minél több kérdést megválaszoljak. A válaszaimat úgy fogom felépíteni, hogy négy kategóriába csoportosítom eneket. A TTIP előnyei, kockázatok, tanulmányok, és végül a munkaügyi fejezet kérdése. De mielőtt erre rátérnék, egy dolgot szeretnék tisztázni. A tárgyalások egyenlő partnerek között folynak. Az Európai Uniónak nincs indoka arra, hogy bármilyen kisebbségi komplexussal küzdjön, ez nem olyan tárgyalás, ahol az USA a saját modelljét ráerőltethetné az Európai Unióra, és nem olyan tárgyalás persze, ahol az EU tudná az USA-ra ráerőltetni a saját modelljét kiegyensúlyozottságra épülnek a tárgyalások. Mind a két partner demokratikus rendszer teljes mértékben tisztelen, eh, tisztelen tartja a másik értékeit. Az Egyesült Államok értékei lehet, hogy eltérőek, más társadalmi demokratikus választásokat vagy döntéseket hoztak, a, kifej, a különbségek megmaradnak. De azokon a területen, ahol az értékeink azonosak, persze olyanokkal is foglalkozunk eh, ahol különbözők az értékek, eh, ott tudunk nagyobb szabályozói kompatibilitást elérni. Ez nagyon fontos el. Hogyha nem tartjuk tiszteletben ez, ezeket az értékeket kölcsönösen, akkor nem fogják ratifikálni a megállapodást. Nem lehet természetesen a védelmi szintünket sehol csökkenteni, sem a munkahogyi, sem az környezetvédelmi kérdésekben, tehát nem lesz alkudozás a kettő, két terület között. Semmiképpen nem fogunk kompromisszumokat kötni, ami a mi értékeinket, sztenderdjeinket illeti. Kihallottam némi szkepticizmust azoktól, akik azt mondták, hogy jó lesz ez a megállapodás a KKV-k számára, lesznek-e konkrét előnyök a szabályozás területén. Nem akarok itt részletekre kitérni, de hagyj mondjak néhány példát. Hogyha például Európában van valakinek egy kis eh, cége, ami generikus eh, orvosságokat eh, vagy orvosi műszereket állít elő, és most olyan ágazatokról beszélek, ahol fontosak a kis és középvállalatok, és ezt exportálni akarja az USA-ba, akkor a, meg kell engedni, hogy az FDA ellenőrzéseket tartson. Még akkor is, hogyha már a saját vagy Európai Uniós tagállami illetékes hatóság ezt az ellenőrzéseket megtartotta. Hogyha valaki almát akar exportálni az usa akkor nagy bürokratikus eljáráson kell végigmennie, 5-6 éven termékét engedélyeztetni kell az exportját. Tehát ez, ez a példám. A szabályozó rendszerünkben ezeket próbáljuk majd megjavítani, ezeket az akadályokat lebontani, és akkor meglátjuk, hogy hogyan lehet a szükségtelen bürokráciát megszüntetni de ami az általunk biztosított védelmet, a standardek minőségét illeti, ez nem fog változni. Ugye beszéltünk a vegyi hágazatról. lehet, hogy ott találunk olyan elemeket, ahol meg lehet akadályozni a szükségtelen duplikációkat, a szabályozó hatóságoknak küldendő beszámolók, jelentések tekintetében. Itt felmerült a REACH, a REACH, mint példa. Ugye nem várjuk el az usa hogy a REACH-szerű megállapodást elfogadjon, és nem is teszünk úgy, mintha meg akarnánk változtatni mi a mi általunk nyújtott védelem és szenderjek szintjét. De ezt nem akarjuk az USA-ra ráerőltetni. Ha megnézzük a gyártó ágazatokat a két félnél, itt nagyon fontos a vám tarifa, tarifák megszüntetése, a szabályzási szabályzóknak való megfelelés költsége, költségének a csökkentése, így az Egyesült Államokba könnyebb lesz majd az Európából termékeket exportálni, és visszaverza természetesen. Ez egy win-win helyzet, amiből mindenki jól jön ki. Hol vannak a kockázatok? ami már jelezték, hogy vannak aggályok, miszerint a megállapodás majd az európai szociális modell fontos elemeit veszélyezteti. Kezdjük a közszolgáltatásokkal. Itt nagyon-nagyon világosan szeretnék fogalmazni a semmilyen közszolgáltatás liberalizációja mellett nem kötelezzük el magunkat. Ha megnéz, ami a pozitív vagy negatív lista kérdését illeti, demokratikus kormányok döntenek majd, hogyha a magánszektor valamilyen szolgáltatást nem nyújt, eldönthetik, hogy ezt bevonják-e a közszolgáltatások körébe. Ez teljesen összefér a WTO-ban vállalt kötelezettségeinkkel, vagy más kétoldalú megállapodásokkal. Tehát legyen világos, nem lesz semmilyen fenyegetés a közszolgáltatásokra nézve. Tudom, hogy Tom és szakszereti, más szakszereti kollégák erről nincsenek meggyőződve. Ezt a vitát részleteiben is tovább folytathatjuk, de biztosíthatok mindenkit, nem lesznek ilyen kötelezettsége vállalások, és a jövőbeni kormányok döntenek majd eh, ezekről a kérdésekről. A szociális szolgáltatások esetében, hogy ezt most állami vagy magán szféra nyújtsa -e ezeket a szolgáltatásokat, itt a mozgástér megmarad. Közbeszerzések kérdése. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez az egyik legnagyobb érdekünk a tárgyalások során. A részvetnek eh, diszkrimináció nélkül is európai cégek amerikai közbeszerzési eljárásokban, pályázatokban, és ez eddig nem volt lehetőség. Most milyen aggályok merülnek fel? szakszervezeti mozgalommal jeleztek ilyeneket, és talán itt az önök bizottságában, szakbizottságában is nehézek a tárgyalások, nehézek voltak a tárgyalások e- az EU-ban, amikor a közbeszerzési irányelvről tárgyaltak. Szociális környezetvédelmi kritériumokat is be kell vonni a közbeszerzési pályázatokba kritériumként. Az Egyesült Államokkal folyó tárgyalások nak is van egy közbeszerzési fejezetem, és ha ezt elolvassák, akkor láthatják, hogy a mi közbeszerzési irányelvünk ezen fontos elemeit beemeljük majd a TTIP-be is. A következő az ISDS, a beruházás védelem vitatott eh, kérdéseit. Az Európai Bizottság hamarosan eh, tesz egy jelentést a tárgyalások ezen részéről. Ugye eh, Lange úr nem engedte meg, hogy beszéljek ma itt az, az ISDS-ről, rendben van, de majd valamilyen más alkalommal ezt meg fogom tenni. Tanulmányok kérdése. Sok tanulmányt készítettünk arról, hogy a TTIP-nek eh, milyen potenciális hatásai lesznek. Jelenleg még csak a potenciális hatásokról készítettünk tanulmányokat, hiszen a tárgyalások még folynak, és még nagyon sok akadályt eh, nem küszöböltünk ki. A tanulmányok közül sokan az előnyökkel foglalkoznak, ezek nagyon hasonlóak eh, a eh, CPS tanulmányhoz, amelyet eh, az Európai Bizottság hatásvizsgálatai körébe illeszthetünk. Évente fél százalékos GDP növekedéssel számolunk, vagy ez ennyi a becslés. Tíz évben gondolkozunk, figyelembe akarjuk venni azt is, hogy a gazdaság változni fog. Tehát tíz év múlva 0,5 százalékos lesz a hatás. Ez nem jelenti azt, hogy évente ennyi lesz a növekedés, itt a vitában néha ez is elhangzik. A kérdés az, hogy ha gazdasági elemzéseket végzünk, akkor figyelembe kell venni, hogy mennyi időre van szükség a különböző tényezők korrigálásához, kiigazításához, tehát itt a tíz év utáni hatásokat vizsgáltuk elsősorban. Odafigyeltünk arra, hogy ne szerepeljenek pontos számok a tanulmányunkban arról, hogy konkrétan hány munkahelyet hoz létre majd ez a megállapodás. Ezt nagyon nehéz lenne bármilyen gazdasági modellben egész pontos prognózisokat készíteni erről de azt mondhatjuk, hogy jelenleg az adatok azt mutatják, hogy az Európai Unióban 5 millió munkahely függ az USA-val folytatott kereskedelemtől. Tehát logikus, hogyha szignifikánsan bővül az USA-val folytatott kereskedelem a megállapodásnak köszönhetően, akkor lesznek új munkahelyek. Hogy pontosan mennyi, azt most még nem tudjuk megmondani. Érvelhetnek persze azzal is, hogy célszerű lenne a, olyan tanulmányokat is készíteni, amely azokra a területekről tanulmányokat készíteni, amely már korábbi megállapodásokra vonatkozik. A naftát említették többen, Luisa elmondta, hogy nagyon kül, eltérőek voltak a feltételek, amikor az USA a Mexikóval megkötötte a naftát, illetve most, amikor az EU és az USA tárgyalnak egy ilyen megállapodásokról. Az Európai Unió közelmúltban két kereskedelmi megállapotást kötött, amelynek az alapja egy átfogó megállapodás megközelítés volt. Az egyik volt a Dél-Koreával kötött megállapodás. A tárgyalások során, amikor beszámoltunk ezekről a tárgyalásokról itt a parlamentben, nagyon sok kérdést tettek fel, hogy ennek milyen hatása lesz az európai ipari termelésre, a gyártókra, az autóiparra, és elhangzott, hogy mekkora haszna lesz ebből Koreának, illetve az EU-nak. Nos, már látjuk, hogy a megalapodás eredményeképpen nagyon megnőtt az EU Koreába irányuló exportja, most a kétoldalú kereskedelemen, Koreával folytatott kereskedelemen szuficitesek lettünk. Tehát vannak pozitívumok, eredmények Európa számára a megállapodásnak köszönhetően és az Egyesült Államokkal is nem mondhatjuk azt, hogy nem tudunk majd kiegyensúlyozott és megfelelő eredményekkel záruló tárgyalásokat folytatni. Még egy dolog a munkaügyi fejezetről. Először is nem mondjuk azt, hogy a szetával kapcsolatban már a munka végére értük, vagy hogy pontosan ugyanolyan lesz a TTIP, mint amilyen a e, SETA. Itt megpróbáljuk a két megállapodás e, legjobb elemeit alkalmazni. A végrehajtás e, kérdése is persze fontos. Mint a SETA-ban, mint a koreai megállapodásokban kötelező kötelezettségvállalások vannak a munkajogok betartásáról független szakértői panel fog működni, ugyanúgy, ahogyan a másik megállapodás is ezt szabályozta. Az egyetlen különbség, hogy a többi fejezethez eltérően a kereskedelmi szankciók nem lehetnek a végrehajtás eszközei, inkább a közvélemény nyomására akarunk építeni a munkaügyi és a környezetvédelmi kérdések kapcsán a közvélemény ereje az, amire számítunk. Persze az ILO standardeket és a környezetvédelmi normákat is ismerik az emberek, és azért a közvélemények kikényszeríthetik az ezeknek való megfelelést. Elméletileg most le, eddig is lett, lehetett volna kereskedelmi szankciókat alkalmazni, de ilyenre soha nem e, került sor, e, vagy válaszolt bírósági eljárási szakaszban van egy-két ügy. És az Egyesült Államokban a munkajogi e, viták kapcsán van egy szűrő, és csak ha bebizonyítják, hogy valóban megsértett lefektették valamelyik ILO egyezményben lefektetett elvet, és ennek káros hatása van a kereskedelemre, és a, a, ez bizonyított, akkor lehet vita rendezési eljárás alá vonni az ilyen e, ügyet tehát kulcsfontosságú álljelő elvek megsértését kell e, bizonyítani, és e, ez teljesen független a kereskedelembe gyakorolt hatástól. Megint csak Korea példáját említem. Koreával, a kereskedelmi szabadkereskedelmi megállapodásban is van egy munkaügyi fejezet, Koreával kapcsolatban elsősorban az lehet a probléma, hogy a közférában működő szakszervezetek nem rendelkeznek elég eh, joggal, és amikor Koreával tárgyaltunk, akkor eh, ez egy fontos pont volt. Nehéz persze megítélni, hogy az USA ezt hogyan fogja megítélni, mert itt nehéz volt bizonyítani azt, hogy ennek lesz negatív hatása a kereskedelemre. A végrehajtási kérdések kapcsán tudjuk, hogy ez egy olyan pont, ahol mindenképpen előre kell lépnünk pozitív módon. Az USA-val kötött megállapodások, tehát végrehajthatók, az európaiak nem mindig. Köszönöm. Ignacio, engedd meg, hogy néhány kérdést föltegyek erről a munkaügyi és környezetvédelmi fejezetről. Egyfelől elhangzott, hogy az USA-nak van a munkajogokról egy pozíciós papírja. De van-e bármilyen fellépés az USA részéről, amelyel ezt képviseli, és szerinted ö, hajlandóak lesznek-e az amerikaiak ezen módosítani. Most mi egy fenntarthatósági fejezetet javasolunk. Ki teszi ezt pontosan? Ki javasolja ezt pontosan? A tanácsadó csoport. Tudtam, a tanácsadó csoportnak a tanácsadás a feladata. Az ILO, a munkaügyi szervezet, ha felkérik, ugyancsak szolgáltat információt és tanácsot, és az Európai Parlament is rendelkezik némi tapasztalattal ezen a területen. De ezek szerint most akkor a tanácsadó testületek összedugták a fejüket, és így tesznek közösen javaslatot? Először hagyj válaszoljak meg egy elfelejtett kérdést, elnézést, mielőtt neked válaszolok. hogy állítólag a tárgyalások során ennek nem adtunk kellő prioritást. Ebben van igazság, bár mi már benyújtottunk egy részletes pozíciós papírt, amely már tervezett szerűen a fenntartható fejlődésre vonatkozó elképzelésünket, ideértve a munkaügyi és környezeti feltételeket és erre már részletes választ is kaptunk az USA tárgyaló delegációtól, és ugyanakkor ők nem írtak összefüggő szöveges javaslatot, nyilván valószínűleg azért, mert a transatlanti vagy transpacifikus tárgyalásokban is kényes terület ez a téma, és nem akarták ezt megelőlegezni ennek a eredményét. Tehát függetlenül az amerikaiak készségétől mi be fogjuk nyújtani a, az új javaslatlistánkat, hogy hogyan készülünk erre. Most véglegesítjük a szöveget a kompetens bizottsági szolgálatok között. Itt nem csak a DG Trade, hanem a DG Envy, a DG Klima és a DG Employment is nyilván érintett. Sőt, a tanácsadó csoporttal is leültünk, és előzetes feedbacket kértünk tőlük a tervezetre. Ha a bizottsági javaslat elkészült, akkor azt a tagállamokban köröztetjük, önöknek is megküldjük itt az Európai Parlamentben, ahogy arról korábban megegyeztünk, és az INTA monitoring csoport is megkapja, és aztán a tanácsadó testületnek mi is elküldjük a feedbacket a következő tárgyalási forduló előtt, Then it will become public. So then it will be, uh... Amint az amerikaiaknak is ezt letesszük az asztalára, abban a pillanatban a weben teljes körű nyilvánosságot kap majd ez a dokumentum. És nem csak üldögélünk itt a szövegen, hanem a SETA uh, dokumentum, amely már nyilvános egyébként alapján uh, intenzíven dolgozunk az álláspontunk kialakításán, és nem csak örömmel, hanem eleve figyelembe veszük a SETA eredményeit. Amikor nincs is itt most a Dan kolléga, ő elmondhatná, hogy délkora esetében is hogyan jártunk el. Köszönöm szépen a kérdéseket és válaszokat mindenkinek. Nehéz lenne most konklúziót megvonni. Nyilvánvaló, hogy az ISDS az egyik elefánt itt a teremben, a másik a közszolgáltatások kérdése, és a harmadik nagy kérdés, hogy lesznek-e tényleg új munkahelyek, és a negyedik elefánt, hogy ha lesznek, akkor egyáltalán, akkor milyenek lesznek ezek. ezekkel a kérdésekre vissza kell térnünk. Még azt hiszem többször, mert aki elmondhatta az aggodalmát, az mind egy irányba mutat. Ez volt az első nagy meghallgatás a Foglalkoztatási Bizottság számára, és biztos, hogy ilyenre még többre is szükség lesz úgyhogy fogunk még jelentkezni. Önök előtt is előttünk is nagyon komoly munka áll. a TTIP kapcsán, és nagyon örülök annak, hogy most önök itt mindannyian itt maradtak, megvárták az ülés végét, minden kérdésre igyekeztek válaszolni, minden adatot közöltek velünk, amelyel önök rendelkeznek. Most akkor Kölcsönösen adtunk egymásnak inputokat, amelyen el lehet gondolkodni. Reméljük, hogy lesz még ilyen. Köszönöm, Bert, hogy átvetted az elnöklést, mert így aztán nekem sem maradt már túl sok dolgom amit a végére. Köszönöm.